Colleagues on remote. Mindenkit üdvözlök, elkezdjük a ma délutáni libeülést. Először a napi rendi pontok elfogadása következik. Az AI-ról való szavazás, nemzeti jogszabályok alkalmazása, stb. ezt elhalasztjuk a következő ülésre 3A pont. Koordinátorok döntése kapcsolatban van egy ellenvetés, sürgős ülés az olaszországi helyzettel kapcsolatban. Ez egy plusz napi rendi pont, tízes pont a tárgyalásokról történő beszámolás a szakbizottságban, ez is új napi rendi pontként szerepel. Ezzel elfogadottnak tekinthetjük a napirendet. Most következnek az elnök közleményei. Magyarul fel lehet szólani, és lehet követni a, az ülést. Igen, As well as Swedish on Monday and Portuguese on Tuesday will be present. But please be aware that phone intervention on audio connections Kérek mindenkit arra, hogy vegye tudomásul a telefonos bejelentkezéseket kép nélkül, videó nélkül nem tudjuk elfogadni, és ezt nem lehet tolmácsolni. A koordinátorok ajánlásainak elfogadása önök előtt szerepel. A következő libeülésen szavazunk majd ezekről. Bakacsini úr, az ECR koordinátora hétvégén küldött egy e-mailt, a, a jelentéstevők kinevezése szépen lesz a screeningről, Szilvi Guillaume, a jogás és munkavás céljába történő bevándorlás. Hogyha ezt mindenki el tudja fogadni, akkor ezzel megerősítettük a az ajánlásokat. Delegált eh, jogi aktusok itt a szokásos eh, technikai jellegű kérdések merülnek fel, nem túl sok. Amúgy a jelenlegi helyzetben, ez nem egy könnyű helyzet, a következőt javasolnám. Mielőtt elkezdjük a napi rendet, egy perces néma e, szünetet tartanék, olyan európai polgárokra történő e, megemlékezés e, miatt, akik nemrég terror támadások áldozataival váltak Franciaországban, Németországban. Egy olasz professzor, egy francia professzort gyilkoltak meg, és egy zsinagoga elleni terrortámadás és történt számos áldozat és uh, sérült van. Kérek mindenkit, hogy álljon fel. Thank you all for this humble tribute to the victims of terrorist attacks. Terrorista támadások áldozataira emlékeztünk meg, és ezek a támadások azonban mindannyiunk ellen irányulnak az európai elgondolás, az európai élet ellen, a jogállamiság ellen, az emberi méltóság ellen, az értékek ellen és az alapvető emberi jogok ellen, amelyeket a szerződések is rögzítenek, ezek a legfontosabb jogi eszközök, amelyekre épül az Európai Unió. Ma van november 9-e, hétfő, hídvégi kolléga kért ügyrendi kérdésben szót. Ha ez így van, akkor most megadom hídvégi úrnak a szót, parancsoljon. Thank you, uh, Chairman, dear colleagues. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyra örülök uh, annak, hogy uh, uh, egy perces néma csöndet tartottunk, néma gyászt tartottunk és részletet szeretném kifejezni a családokkal. Intéztünk egy kérdést az ID, az ICR e és a Néppárt képviseletében, és egy levelet írtunk önnek. Elnök úr, azt javasoltuk, hogy ezt a témát külön témaként kezeljük a a fenyegetést, a terrorizmus elleni küzdelmet, a Franciaország és németországi terrortámadások, illetve bécsi terrortámadások után a baloldal sajnos ezt leszavazta, és ezt igen nagy csalódást okozott nekünk. Emlékeztetnénk eh, arra, hogy hogy annak idején, eh, szeptember 10-én, pár nappal eh, egy terrortámadás után azonnal meg tudtuk beszélni az adott kérdést, illetve bevándorlási kérdés kapcsán amikor európai eh, ártatlan emberek veszítik életüket, és ez Európa szerte jellemző, akkor ebben a szakbizottságon a politikai baloldal még arra sem hajlandó, hogy beszéljen ezekről a kérdéssel. Ez valószínűleg azért van, mert egy kellemetlen valósággal kellene szembenézniük. Az illegális bevándorláshoz szorosan kapcsolódik a terrorizmus eh, témája és számos politikai eh, hiba történt a múltban. Tehát kérem, hogy jegyezzék azt, hogy igen, eh, csalódott vagyok, és nagyon fontos ebben a szakbizottságban erről a témáról beszélünk, hiszen ezt három politikai frakció együtt kérte. Általában az ügyrendi felszállások csak egy percet vehetnek igénybe. Meg szeretném erősíteni önt, Idégi úr, és a szabadságtagokat tagokat is arról, hogy egyetlen terrorista támadás sem hagytunk figyelmen kívül, és ezekkel a kérdésekkel foglalkozni fogunk. November 16-án tűztük rendre napirendre, pontra ezt a témát, a támadásokról. Mindenféleképpen beszélni fogunk, az ön panaszát feljegyeztük, és biztos vagyok abban, hogy Intfeld asszony is szeretne ügyrendi kérdést megfogalmazni. Így van ez, Intfeld asszony? Csak reagálni szerettem volna a hídvégi úr felvetésére, de ön az elnök úrnak kell dönteni arról, hogy mi legyen a sorrend. Rögzítem azokat a megjegyzéseket, amelyek elhangzanak a képviselők részéről. Én követem azokat a döntéseket, amelyekről a koordinátorok határoztak, és ennek alapján mindenféleképpen lesz vita a terrorista támadásokról, mindannyiunkat aggaszt. Ez a probléma, és nem csak szolidaritásunkat fejezzük ki az érintett tagországok kormányaival, hiszen ők állnak az élvonalban, a terroristelen stratégiák megvalósítását illetően, a rendészeti és igazságügyi bűnöldözési szervek együttműködését illetően határokon átnyúlóan, de még egyszer mondom, hogy lesz egy eh, biztonsági kérdésekről szóló párbeszéd, terrorizmusról szóló eh, vita eh, november 16-án. Ha megengedik, akkor Folytatom a napi rendi pontokat. Először a 3A pont, amely egy plusz napi rendi pont az ID, a koordinátorok döntését, amelyet október 9-én hoztak, megvétózzák. Az ötös pont, sürgős vita a szakbizottságban az olaszországi helyzetről, és Tardino asszony lesz majd az, aki ehhez a ponthoz hozzászól, Tardino asszony itt van velünk. Köszönöm szépen. A mi felvetés arra vonatkozik, hogy sürgősséggel szeretnénk megtárgyalni egy kérdést, amíg júliusban kértük ezt. És azt kértük, hogy Szicília és Calabria régiók elnökeit hívjuk meg, azért, hogy a szicíliai és kalábriai hotspotokban lévő nagyon súlyos helyzetet meg tudjuk vitatni. Most novemberben végre erről szavazni fogunk, mert a koordinátorok úgy gondolták, hogy a sürgősségi helyzet Olaszországban nem érdemel egy külön vitát ebben a szakbizottságban, ahol állandóan teljesen különböző témákról vitatkozunk, például Görögországról már négyszer is vitát folytattunk az elmúlt hónapok során sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy közben Calabria megye, vagy a régió elnöke távozott az élők sorából, úgyhogy őt már nem fogjuk tudni meghallgatni. Ez szerintem elfogadhatatlan, hogy ezt nem tettük meg korábban. Szerintem továbbra is nagyon is sürgős ez a helyzet, ugyanis csak 2020-ban több mint 30 ezeren érkeztek, tavaly egyébként 9900-an, csak november első hetében több mint 2500 személy érkezett a sziget területére. És csak kevesebb, mint felét vitték el ezeknek az embereknek, a legtöbbeket egyébként karanténhajókon. 190 ketten lehetnek a hotspot területén, most ehhez képest több mint ezeren vannak, mindez a pandémia kellős közepén. Ráadásul Szicília félig lockdown, vagy fél, fél lockdown állapotban van, és én azt gondolom, hogy ez a helyzet az objektíve megérdemli, hogy vitázunk róla, ha csak nem mondjuk kinyíltan, hogy kettős mércét alkalmazunk ebben a parlamentben. Igen, Tardino asszony, még egyszer kérem önt, hogy próbálják meg, amikor a napi rendről folyó felszólalásokat egy percben összefoglalni, mert különben ennyire rövid idő alatt képtelenek leszünk megvitatni mindent, amihez, amire szükségünk van. Így nagyon nehéz a helyzet, nem fogjuk tudni még a napi rendet sem megtárgyalni, úgyhogy kérem, hogy ebben legyenek együttműködőek. Tardino asszony elmondta a véleményét. Ezzel kapcsolatban mindenki ismeri, hogy mi a helyzet a koordinátorok ajánlásaival kapcsolatban, vagyis, hogyha nem kívánunk erről a témáról napirendi pontot nyitni, amelyet Tardino asszony javasolt, akkor plusszal szavazzanak, hogyha viszont támogatják Tárdino asszony kérjét, kérését, akkor mínusszal kell szavazniuk. Ennyi. Természetesen lehet tartózkodni is, de kérem, hogy a kvórum, hogyha megvan, akkor szavazzunk erről. Először is a kvórumot próbáljuk meg megszámolni. Nézzük meg, hogy itt van-e mindenki. Kérem, mindenki nyomja meg a megfelelő gombot. Igen, megvan a kvórum. Rendben. Akkor kérem, hogy szavazzanak. És Tardino asszony felvetését így döntsük el. Kérem, hogy szavazzanak. Eh, it's done. It's been endorsed. No, the quorum. Ah, the quorum. The vote is electronic. Yeah, please vote electronically. Kérem, hogy elektronikusan szavazzunk. You, you know how it is like as to, as to, the, as to the, the votes in the, in the committee. Mindenki tudja, hogy mik a szabályok a szavazással kapcsolatban, úgyhogy kérem, hogy a rendes szavazási módon szavazzanak. Lehet, hogy erre emlékeztetnem kellene, de most erre nincs idő. Mindenki ismeri most már a szabályokat. Az e-vote rendszeren keresztül. Úgyhogy kérjük, hogy arról szavazzanak, hogy a koordinátorok döntését támogatják-e vagy sem. És mindjárt megszámoljuk a szavazatokat. Nos, akkor nézzük a négyes napi rendi pontot. Ez a tanács, illetve a német soros elnökség belső egy, együttműködéssel, illetve biztonsági együttműködéssel kapcsolatos témáját fogja felvetni. Christian Cross fog felszólalni. A német föderális belügyminisztériumtól. Cross úr, kérjük, hogy a kozi álláspontját ismertesse, nagyjából maximum 10 perc alatt. Ha 8 perc alatt ezt össze tudja foglalni, az még jobb, mert összesen 4 óránk van, ez sajnos a parlamenti működésnek a nehézségeit mutatja az utóbbi időben. Köszönöm, Kosz úr, ha ön itt van, akkor megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kép parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Kedves parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy itt lehetünk, itt lehetek soros elnökség nevében, és a KOZI bizottság álláspontját ismertethetem az európai együttműködés tekintetében. Mielőtt még erre, erre rátérnék, kérem, hogy engedjék meg azt, hogy én is csatlakozzak a részvétnyilvánításhoz a terrorista cselekmények áldozatai előtt való tisztelgéshez szeretnék én is csatlakozni. Nagyon fontos az események kivizsgálása, és ezzel kapcsolatban az európai belügyminiszterek a következő ülésükön pénteken egy közös nyilatkozatot fognak elfogadni azokkal az atrocitásokkal kapcsolatban, amelyek megtörténtek. Ezzel kapcsolatban néhány fejleményről szeretnék beszámolni a kozi munkájának kapcsán január és június közötti munkára szeretnék ezzel kapcsolatban utalni. Ez ismertetni fogja azt, hogy a soros elnökségnél mit teszünk ezeknek a témáknak a megtárgyalása során. A korábbi ö, három elnökség Horvátországgal bezárólag a koordináció, a megerősítését tűzte ki célul az európai tagállamok között, ez pedig egy összhangban áll a német elnökség javaslataival is. Számomra ez rendkívül fontos, azért is, mert a biztonsági unióra vonatkozó stratégiának ez egy fontos alaptétele kell legyen. Egy átmeneti intézkedéscsomagot is elfogadtunk, és nagyon fontos az, hogy a releváns ügynökségeket bevonjuk az előkészítési folyamatba. Egy multidisciplináris platformot hoztunk létre a koordináció erősítésének érdekében a különböző igazságügyi hatóságok között. Ezen felül természetesen a COVID-19-es pandémia válságá is rengeteg kihívást vet fel a belső biztonság témakörében. A COZI megerősítette stratégiai együttműködését, illetve a horizontális együttműködési tengelyeket is szeretnénk megerősíteni a jövőben. Az implementáció a stratégiai uh, célok 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkoznak. Konkrétan szeretnénk uh, az operatív együttműködést uh, javítani, illetve az új technológiák hatását megvizsgálni a belső stratégiákra vonatkozólag. Az információmenedzsment, illetve a kölcsönös információ megosztása a rendvédelmi szervek között rendkívül fontos ebben a tekintetben. Az 5G az titkosítási módszerek szintén szerepelnek a napirenden. A tanács arról dönt, hogy egy immigrációs habot hoz létre, ez egy olyan platform lenne, amely segíteni az együttműködést, és a belső a biztonság kérdésében stratégiai támaszt nyújtana a tagállamoknak egymás között. Természetesen a COZI napirendjén szerepelnek azok a kihívások is, amelyek a szélsőséges terrorizmus megfékezését célzó eszközöket tartalmazzák, illetve a Franciaországban, Németországban és Ausztriában elkövetett terrorista cselekmények is rámutatnak arra, hogy egy teljes átfogó társadalmi megközelítést kell alkalmazni a terrorizmus ellenes harcban, és ezzel kapcsolatban egy közös nyilatkozat is született a héten. A COVID-19-es válság szintén nagy kihívásokat állít a belső biztonság közös kialakítása elé. A COVID-19-es válságnak hatásait vizsgáljuk, és ezzel kapcsolatban a Europol, illetve a Frontex is információkat adott át számunkra. Például megvizsgáltuk azt, hogy hogyan viszonyulnak a válsághoz a különböző biztonsági kihívások. Egy Európa szerte elfogadott és közösen alkalmazott információcsere rendszert szeretnénk létrehozni. Enélkül ugyanis nagyon nehéz lesz egy ilyen elhúzódó egészségügyi válságban az együttműködés. Egy multidisciplináris platform létrehozása a kibertámadások ellen szintén rendkívül fontos feladat. Nagyjából 8000 személyt fogtunk el, több mint 1300 emberkereskedőt tartóztattunk le. Ezek mind olyan eredmények, amelyek rámutatnak arra, hogy egy ilyen intézmény, illetve ügynökség közi és multidisciplináris megoldás mindenképpen jó eredményekkel kecsegtet. A pénzügyi vizsgálatok és más komoly határokon átnyúló bűncselekmények kivizsgálásával kapcsolatban is arra mutatnak a jelek, hogy egyre komplexebb a helyzet, és ehhez megfelelő válaszadási képesség kiépítésére van szükség. Reméljük, hogy ezeket a munkálatokat a német soros elnökség alatt be tudjuk fejezni. Szeretnénk nagyon röviden, rövid idő alatt fellépni az emberkereskedő csempészhálózatok ellen, az Európai Unió és szomszédos államok közötti együttműködésen keresztül, de itt megint csak a különböző kérdések koordinációján keresztül vezet az út a megoldáshoz. És ezzel végére értem beszámolomnak a német elnökség részéről, ahogyan elmondtam, a korábbi elnökségek munkájára építve szeretnénk tovább erősíteni a belső a biztonsági együttműködés, a rendőrségi együttműködés, az információcsere területein, konkrétan a mesterséges intelligencia fejlesztésén keresztül is, illetve a releváns európolos ajánlások mentén szeretnénk javítani a biztonsági kontextust. Köszönöm hát, szépen Markus Richtertnek. Markus Richtert hallottuk, tehát nem, nem eh, dr. Christian Klaszt. Köszönöm szépen az előadását, és most nézzük meg, hogy mindenkinek szót tudunk adni. Elena Dupont kezdi a néppárt részéről. Tessék! Létrejött a kapcsolat? Léna, igen. Igen, igen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen eh, Richard úrnak is az előadását, és a visszatekintést az elmúlt hónapok eh, tevékenységeire. Ön is említette, eh, hogy ez a megemlékezéshez abszolút megfelelő volt, de persze utalnunk kell a jövőbeni projektekre és a gyorsabb, sikeresebb eh, együttműködésre, hiszen ez elengedhetetlen a, eh, a biztonság területén az Európorról is beszélt, de erre egy kicsit jobban szeretnék kitérni. Eh, már vannak bizonyos elhárítási struktúráink, de ezt lehet még javítani, ezt lehet még erősíteni, főleg itt egy jobb közös alapra van szükség, ami azt illeti, hogy itt, neve, itt tekintünk fenyegető személynek, és itt megfelelő jogalap legyen. Aztán az adatbázisok, az adatok cseréje is elengedhetetlen, gyorsabban kell tudni reagálni és egymással kapcsolatba lépni Európa szerte. És Szeretnék kitérni arra a kérdésre, amelyet Macron elnök is felvetett, hogy a jövőben a Schengeni térséget hogyan tudjuk megőrizni, védeni, és közben a polgárok számára biztonságot garantálni. Ez érdekelne tehát, hogy nem csak az elkövetkezendő napokban, hanem a hetekben, hónapokban a következő elnökséggel együttműködve is eh, hogyan kívánja ezeket a projekteket megvalósítani, ezeket a célokat megvalósítani. Köszönöm. Katarina Kinicsia, a szociáldemokrata. Kini. Katerina, öné a szó. Katerina? Katerina? Ott van? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, itt vagyok. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek, és Ritter úrnak is köszönöm szépen a prezentációját a kozi működésével kapcsolatban. A terrorizmussal kapcsolatban azt láttuk, hogy nem szabad megfeledkeznünk erről. Sajnos egyre inkább drámai módon az utóbbi napokban megmutatkozott ennek szükségessége. Ritter eh, úrtól azt szeretném kérdezni, hogy azok a különbségek, amelyek eh, a jogalkotásban mutatkoznak meg, és amelyek miatt a terrorizmus ellenes 2017-es jogszabály eh, nemzeti jogba való átültetése még nem valósult meg mindenhol, ezért az együttműködés is akadozik. Így nem elég hatékony a bűnmegelőzés. Mit lehetne tenni ezen a területen? Például arra gondolok, hogy hogyan lehetne egy egységes büntetőjogi kategóriát kialakítani a terrorizmus kapcsán minden tagállamban azonos módon. Én azt hiszem, hogy ezek a jogá, jogi különbségek azok, amelyek miatt az együttműködés nem minden esetben gördülékeny. Von der Leyen asszony leveléből is kiderül az, hogy a terrorizmus ellenes harcot komolyan kell venni európai szinten. És egy utolsó kérdésem lenne még az információ a cserével kapcsolatban. Tudjuk és hallhattuk nagyon sokszor azt, hogy ez mennyire fontos. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol minthogyha ellenállás lenne ezzel kapcsolatban, és az információ áramlás nem zöggenőmentes pedig ez nagyon fontos lenne, nem csak a terrorizmus ellenes harc, hanem mindenféle más nagyon komoly bűncselekmény, akár a szervezett bűnözők által elkövetett bűncselekmény megfékezése ellen is. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezeket az ellenállásokat fel tudjuk oldani bizonyos tagállamok részéről? És végül nem gondolja ön azt, hogy amikor a terrorizmus finanszírozásáról beszélünk, hiszen tudjuk azt, hogy a drogkereskedelem például szoros összefüggésben van ezeknek a finanszírozásával. Nos, hogy hogyan lehetne azt biztosítani, hogy egy közös figyelemfelhívó rendszer működjön a, pénzügy, a pénzmosás ellenes figyelemfelhívó rendszeren belül. Az együttműködésre szeretném itt is felhívni a hangot, a figyelmet. A rinyú következik. Merci beaucoup. Euh. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Richter úrnak az előadását, a fellépését, az elkötelezettségét. A kozi elnökként ön említette, hogy a terrorizmus súlyosan érintette Európát, súlyosan lecsapott eh, egy az elmúlt het, hétben, hetekben. Úgyhogy három kérdésem van a Renew Europe frakció nevében. Az első Schengennel kapcsolatos Ugye a Schengeni térséget meg kell reformálni, hogy jobban működjön, eh, ahhoz, hogy javítsuk az információ eh, minőségét azzal kapcsolatban, aki terroristának, fenyegetőnek számít. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy jobban tudják azonosítani ezeket a személyeket, jobban tudják követni a tevékenységüket a Schengeni információs rendszernek köszönhetően. Ez természetesen a menedék és bevándorlási reform keretében is felmerül. Aztán az Európol kérdését önmaga is említette. Az Európai Bizottság javaslatát várjuk. A Renew-val egy position paper kidolgozásán dolgozzuk. Azt eh, javasoljuk, hogy a Europol ne, eh, eh, jobban, tehát hogy jobban koncentráljon a radikalizáció, illetve a fenyegetők, a külföldről visszatérők megfigy- utánkövetésével. Ön ezzel egyetérte el, támogatná -e ezt, ehhez a Europolra vonatkozó szabályok megváltoztatására is szükség van. Aztán ami a az ügyészség kompetenciának kiterjesztését illeti a terrorizmussal kapcsolatban, az Európai Ügyészség költségvetésének a megemelésével kapcsolatban is fontos erről beszélni, hiszen hogyha a illetékességet kiterjesztjük, annak a, azt a költségvetésnek is követni kell. Köszönöm szépen. Idétől nincs itt senki. Patrick Breyer itt van-e? Öné a szó, Patrick. Igen. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ön, önök most egy tanácsi munkacsoportban dolgoznak eh, kódosítással kapcsolatban. Eh, most eh, az elnökség belső anyagát, anyagához hozzájutottunk, amely szerint az kommunikációs tartalmak Mm, kódba foglalását megnehezítik, és hozzáférést követelnek ehhez. Itt ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a biztonság és a kód között valamilyen egyensúlyt kell megteremteni. Itt a titkok kitudódhatnak, akár állami titkok is kitudódhatnak, hacker támadások előtt is megnyitják az ajtót azzal, hogyha hozzáférés biztosítanak. Nincsen, egy kicsit nem lehet megnyitni a kiskaput, akkor teljesen kinyitják a lehetőséget, pedig az információk biztonsága elengedhetetlen. Kérdezem, hogy hogyan tudják a biztonság ezen támogatás, a kommunikációs infrastruktúra van tartalmazott adatokra való támadást elhárítani. Köszönöm szépen. Ez itt a Kankó következik. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Itt van-e? Igen, itt van. A rettenetes terrorista támadások Franciaországban és Ausztriában megmutatták azt, hogy ugyan van egy új ellenségünk, a COVID, de a régi ellenségek nem tűntek el. A biztonságunk mindig is első helyen kell, hogy legyen a politikai agendán, teljesen függetlenül az aktuális helyzettől. Hogyha a biztonsági hálóban meglévő eh, hézakokat nem eh, szüntetjük meg, akkor eh, csak nagyobb lesz a probléma, a feszültség is nőni fog, és ez egy súlyos kockázat, amely az európai szabad mozgást és a szabad kereskedelmet veszélyezteti. A belső biztonságunk attól függ, hogy mindenki eh, betartja-e az ígéreteit és ellátja a feladatait. A külső határok védelme, a gyors információcsere, eh, és az ügynökségek megfelelő költségvetése elengedhetetlen a terrorista tartalmakat az online térből le kell venni, ki kell tiltani, nagyobb beruházásra van szükség a cyberbiztonság területén is, és a Nagyon fontos, hogy az extrémista, a szélsőséges propaganda terjesztését meg kell állítani. Az Európai Unió új biztonsági napirendjének mi legyenek, mik legyenek a prioritásos pontjai ön véleménye szerint? Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködésre van szükség ahhoz, hogy megnehezítsük a terroristák munkáját, és megkönnyítsük a, a végrehajtást. Macron eh, elnök azt mondta, hogy a Schengeni térség reformját, eh, reformjának az élére fog állni. Úgy gondolja-e, hogy erre szükség van, és az Európai Unió elérheti-e ezt a reformot eh, a nehézségek ellenére? Köszönöm szépen, Kanko asszony. Cornélia Ernst kért szót a GUE nevében, de ha jól értettem, ő nincs itt. Úgyhogy kérem, hogy válaszoljon a tanács nevében, Richter úr. Ön itt van? Hallotta a képviselők kérdéseit? Dr. Ja, vielen Dank, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Dupont asszony kérdését németül válaszolnám meg. Az a helyzet valóban, hogy az Európolt meg kell erősíteni, a terrorizmus elleni harc kontextusában is fontos ez, és itt azt tervezzük, hogy a decemberi tanácsülésre bizony e- ennek megfelelő tanácsi következtetéseket fogadunk el, amelyben az Európol szerepét erősítjük. Az információ cseréről van itt szó, illetve számos egyéb kérdésről, a terrorizmus elleni harcról, és ez a közös nyilatkozatot egészíteni ki, erről a nyilatkozatról már beszéltem, ezt péntekre tervezzük. Aztán a veszélyeztetők, veszélyes elemek kérdése, akik terrorista fenyegetést jelenthetnek, ezeknek a személyeknek az azonosítása, erről is szó volt van-e rá lehetőség arra, hogy közös definíciót határozunk meg, ki számít a terrorizmus szempontjából fenyegető eh, vagy veszélyes elemnek? Az egységes európai definíció eddig nem volt a tagállamok kérése vagy eh, kívánsága, de legalább kellene, hogy legyen eh, egy egy gyűjtemény azzal kapcsolatban, hogy az egyes tagállamokban ki tartozik ebbe a körbe, hogy lássuk, hogy ez hogyan kezelik a tagállamok, és ez már az első lépés a harmonizáció fele. Breyer úr, énnek is szeretnék válaszolni, ami az információ technikai eh, nehézségeket illeti, illetve problémákat illeti. Itt hadd mondjam el, hogy politikai választás előtt állnak a tagállamok ezzel kapcsolatban, a titkosítással kapcsolatban a going dark eh, jelenségét el akarják-e fogadni, tehát ilyenkor nincs lehetőségük arra, hogy a terrorista fenyegetést felismerjék eh, és reagáljanak, eh, vagy vizsgálatot tudjanak indítani, nyomozni tudjanak, és hogyha az operatív intézkedések folynak, és az, azt előkészítő személyek a szociális háló, messenger vagy más hálókon érintkeznek, akkor a, akkor a rendőrségnek vagy a rendvédelmi szerveknek nincs lehetőségük ezt figyelemmel kísérni, vagy, vagy ezeket az információkat megszerezni. Itt a kérdés tehát az, hogy hogyan lehetne a biztonsági vagy a rendvédelmi szerveknek technikailag kifogástal a lehetőséget adni arra, hogy csak ezeket az információkat elkapják. Nos, ami az terrorizmus ellenes jogszabályokat illeti, Csnicsi asszony tette fel ezt a kérdést, a 2017-es irányelvet említette, természetesen ez fontos, hogy végrehajtsák a bírósági ítéleteket, ez az egyik a tanácsi következtetések között ez egy fontos téma. Sem értelme annak, hogy léteznek ezek a szabályok, és aztán a végén senki nem tartja be ezeket, hiszen ezekkel meg akarunk valamit változtatni. az információs rendszerek eh, kihasználása szempontjából, a Schengen információs rendszer például kihasználása szempontjából is elengedhetetlen ez. Van ez a default setting a Schengen információs rendszerben, hogyha van egy e, e, nemzeti figyelmeztetőjel, akkor az automatikusan európai figyelmeztetésé válik. Aztán a terroristák e, finanszírozása. Itt is a munkánkat erősíteni kell ennek megakadályozására. Aztán Kele asszony kérdésére hadd mondjam el, hogy Schengen és a terrorista gyanúsítottak azonosítása szempontjából ezen most, tehát ezen dolgozunk, tisztázni szeretném, hogy ez nem csak a Kozi bizottság munkája, de hanem a német elnökség munkája. Itt próbálunk módszereket, olyan módszereket véglegesíteni, amelyek a Schengeni rendszerben működhetnek, a listák, amelyeket az európai büntetés végrehajtási szerveknek átadunk például, illetve információk az adott országokról. És egy világos, világosan meg kell vizsgálni, hogy a jogszabályainknak megfelelnek-e ezek az eszközök és azután lehet ezeket alkalmazni. A terrorista, egy terrorgyanús elemek monitorozása és elengedhetetlen, nem csak Németországban téma ez, hanem az osztrák incidenssel kapcsolatban is aktuálissá vált. Végül említeném Kanko asszony által felvetett kérdésre válaszolva, hogy ő helyesen hangsúlyozta az online terrorista tartalmak problematikáját, ezt is az elnökségünk alatt mindenképpen tematizálni kell. Hogy mit tehet az Európai Bizottság a biztonság szempontjából? Hát említve a Europolt, hogyha az Europolnak új feladatokat kívánnak adni, akkor azt szeretnénk, hogyha megfelelő munkatársi állománya lenne a Europolnak, és az új feladatok, tehát további eh, munkaerőt követelnek. A technológia eh, és elengedhetetlen a megfelelő források rendelkezésre bocsátása. Reméljük, hogy az Európai Parlament ebben segítségünkre lehet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Klasz úr, köszönöm szépen a hozzászólását és az együttműködését. To make, because we regularly deal... Ezt nagyon fontos volt eh, említeni, a COSI-val folyamatos az együttműködés, a belső biztonsági struktúrával, tehát szoros az együttműködés. 2010-ben kezdődött ez, ez az egyik fő eleme a Lisszaboni szerződésnek, a biztonság, a belső biztonság, és beszélnünk kell arról, hogy ez hogyan működik, milyen eredményei vannak. Köszönöm szépen, hogy ebben részt vett. Jó, akkor most az ötös napi rendi pont következik a következő fél órában. Végrehajtási jelentés 43-as cikkel kapcsolatban. Ez a nemzetközi védelem nyújtása és visszavonásával kapcsolatos e, eljárások. Erik Markhart a jelentéstevőnk ez egy fontos téma. Az a menedék eljárások módosításáról van szó és, és ez egy új legislatív csomag részét képezi, ez az új migrációs és menedék csomag, vagy paktum, az Európai Bizottság ezt szeptemberben nyújtotta be. Ezzel kapcsolatban készül egy inni jelentés, amely a határ eljárásokra koncentrál. Most Markárt urat fogjuk meghallgatni, 10 percet tudok adni. Ha annál kevesebb idő alatt tudja összefoglalni a mondani valóját, azért hálásak vagyunk. Nincs túl sok időnk ugyanis, elég szűkösen áll rendelkezésünkre az idő, idő és elég sok napirendi pontunk van, és a hozzászólók listája is eh, elég hosszú. Márk úr, tessék, öné a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a 10 percet eh, tartani, és remélem, hogy a kapcsolat is jól marad 10 percig. 2020 elején a Libeszakbizottságban úgy döntöttünk, hogy a eh, 43-as cikk megvalósítására sort kell keríteni a menedékjogi irányelv kapcsán, és arról a tagországok döntenek, hogy ők hogyan valósítják meg mindezt a gyakorlatban. A bizottság nem készített megvalósítási jelentést, függetlenül attól, hogy erre köteles lenne illetve javaslatot sem készített, és megértük azt, meg magát figyeljük azt, hogy ez nem került elemzés, ezt nem elemezték, a függetlenül, hogy az EU külső határa jön a határforgalomról fontos lenne egy jelentést készíteni. Az Európai Parlament készítette egy állásfoglalási indítványt, de ez nem, mehet a, nem megy a paktummal kapcsolatos tárgyalások elébe, hanem ez a jelentés arra összpontosít, hogy mit tanulhatunk a határforgalom eddigi alkalmazásából, és a bizonyíték alapú megközelítés remélhetőleg egy pozitív hozzájárulás lesz majd ehhez a folyamathoz. Ami a jelentést illeti, Két kutatási tanulmány fog készülni. Egyrészt a határforgalom 7 EU-s tagországban, különböző geopolitikai jelentősége bírő tagországokról van szó a közös európai menedékjogi rendszerben, tehát itt nem csak az első EU külső határain található tagországokról van szó, illetve észak-európai országokról, hanem vegyesen szerepelnek ebben a tanulmányban országok, a másik pedig a tagországokban történő gyakorlati alkalmazásról készülő tanulmány. Készítettünk egy saját kezdeményezési jelentést, ezt röviden be szeretném mutatni, és megpróbálom akkor kitérni az összes pontra. Ez, ennek mindig utána olvashat, és az elkövetkezendő napokban, hetekben lesz még alkalmunk ezekről tárgyalni. A határeljárásoknál nem világos a tagországi alkalmazás. A menedékjogot keresőknek jogot kell adni arra, eh, hogy európai területre léphessenek. A határoknál más a helyzet. Eh, a tanulmány azonban azt mutatta, hogy a határeljárásokat a tagországok nagyon különbözőképpen alkalmazzák. Vannak olyan tagországok, amelyek extenzív viszonylatban tekintik mindezt, és ezeket a menedékjogi eljárásra vonatkozó irányelv már nem fedi le. És itt vannak olyan helyzetek, határeljárás kapcsán a különböző szempontoknak jelentős hatása van a menedékjogot kérőkre, amennyiben letartóztatásra kerül sor, illetve börtönbe kerülnek esetleg az érintettek. A második pont a határ eljárások. Hát felmerül a kérdés, hogy beutazhat-e a területre a volt kérő, miért sor kerül a határeljárásra, és itt elképzelhető, hogy illegális visszatolásra kerül sor. És a harmadik pont, a határeljárások vezethetnek letartóztatásokhoz, konkrét bebörtönzésekhez, illetve visszatoloncolásokhoz. A vizsgált országokban a felelősség is mindig felmerül a határeljárás során. az általános eljárásbeli garanciák, a negyedik pont, ezekre maga a felelősségi kör nem terjed ki. Németország és Spanyolország a nemzeti jogukban költségmentes jogsegélyszolgálatot biztosítanak, de a rövidtávú bebörtönzéseknél nagyon gyakran nem valósul meg a hozzáférés a jogszolgálathoz, tehát a, a menedékjogot kérők nem tudnak ügyvédet keresni, mert problémás a nyelvi kommunikáció, és van olyan is, hogy nincs elegendő megfelelő szakember, illetve elég idejük felkészülni az esetekre. Nagyon fontos identifikálni eh, azokat az eseteket, amikor különös, különösen eh, szükség van a szolgálata, például a kiskorúak esetében, és ez is igen súlyos kérdéseket vet fel, a gyermekek jólétének tiszteletben tartását az eljárás soron, és mindez igen agasztó. kínzások áldozatai, vagy szexuális visszaélés áldozatai nem jól identifikálhatóak, tehát ők nem kerülnek esetleg beazonosításra. Hát gyakran mindez nem működik a határeljárásban, nagyon gyakran nem férnek hozzá tolmácsos segélyszervezetekhez, ameddig jogot kérők, vagy nincs tolmács, vagy nem jó minőségű a tolmácsolás, és a hetes pont az automatikusan harasztási jellegű szempontok is felmerülnek. Nem tartja ezeket minden tagország tiszteletben. És a nyolcadik pont Nagyon gyakran rosszak a felvételi lehetőségek, ezt látjuk a görög szigeteken is. Gyorsan mm, mm, kell, hogy működjön határeljárás, de nagyon eh, gyakran igen sokat kell várniuk a menekült kérőknek, és nagyon eh, rossz feltételek mellett kell eh, időt tölteniük. az EPS tanulmányának eredményét a jelentésben is tükröztettem, és vannak átmeneti végkövetkeztetéseink, az árnyék jelentéstevőkkel ezekről még beszélni fogunk. Az első a határeljárás nem vezet automatikusan a menedékjogi eljárás megfelelő megvalósításához. Nem lehet ez tehát standard megoldás és a közös európai menedékjogi rendszer jobb működéséhez sem tud hozzájárulni. A határeljárás kapcsán különböző felelősségi körök merülnek fel. Éppen ezért felmerül itt egy dilemma, mi szerint ennek minél rövidebbnek kell lennie, viszont ahhoz, hogy jó eredmény szülessen és fel, ez megfelelő időre, elegendő időre van szükség. Tehát itt felmerül egy dilemma a két szempont között. Ezt nem lehet sajnos feloldani, éppen ezért azt állapítottuk meg, hogy a határeljárásoknak úgymond kivételt kell képezniük, és eh, csak korlátozott számú eseteknél lehet, lehessen őket használni, amelyek könnyűek például Például, hogyha valamelyik jogot kérő eh, nemzetközi védelmet kapott már egy másik tagországban, ebben az esetben eh, gyors eredményre lehet jutni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Márkárt úr! Áttérünk a politikai frakciók képviselőire először, megint a néppárt kap szót, Léna Dupont asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen erőknek ezt a nagyon fontos munkát. Az jelentésű ülése nem rég, nem rég volt fontos az, hogy a határeljárás csak néhány tagország eh, alkalmazza a kis számú esetnél. Az többök és eh, Erik is tisztában van ezzel. Ha megnézzük a határeljárást, mint általános eszközt, akkor nem szabad eh, megfelelkeznünk arról, és Johansen biztos is elmondta azt, hogy a beérkezők kétharmada nem kaphat nemzetközi védelmet, tehát screeningre van szükség a határokon, annak érdekében, hogy a frontline országokra nehezedő tervet csökkentsük, és hogy valóban azok kap, kaphassanak nemzetközi védelmet, akiknek valóban szükség van erre a védelmre, gyorsabban megkaphassák ezt, hatékonyabban a jelenlegi eljárást még tovább lehetne javítani, és Erről már az árnyékjelentős tevők ülésén is beszéltünk, és támogatjuk azt is, hogy az EASO-nak egy megerősített szerepre van szüksége. Tehát fontos az ügynökséges megfelelően bekapcsolni ebbe a folyamatban. Köszönöm szépen még egyszer a több munkáját, és eh, a módosítóinkat is így fogjuk majd eh, benyújtani. Várjuk az előttünk álló izgalmas vitákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most eh, a szocialisták képviseletében Szilvi Guillaume kapszod. Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen Eriknek ezt a javaslatot. Készült egy tanulmány, ezek nem civil szervezetek eh, tanulmányai. A bizottság mégsem készített eh, értékelést. Hogyha elolvasok a tanulmányokat, akkor el, hogy miért. 43-as cikk megvalósítása a tagországok feladata, gyakran ez nem létezik, a célok nem valósultak meg, nincsenek általános eljárások az egész Európai Unióra részve, a koncepció kevésbé világos, kicsit zavaros, Nagyon érdekesek ezek a tanulmányok, és igen, agasztó elemekre hívja fel a figyelmet a határokon történő eljárások keretében, amely úgymond a szabályá válik a jövőbeni paktum tükrében is. Jelentéstevő megfogalmazta javaslatát, Fontos, hogy ne menjünk az áttekintés elébe még az irányelv kapcsán, és ezt várjuk meg, várjuk meg a bizottsági elemzést, ami az eljárásbeli garanciánkat illeti, de ezt szeretném mondani azt, hogy a LIBE Libében el szeretném mondani, hogy aggódunk a határokon történő eljárás alkalmazására. Köszönöm szépen, Szilvi! Marik Ázmani parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, köszönjük szépen, bemutatta ezt a jelentést tervezetet. A határeljárás egy bizonyos aspektus, ami a jogi alapot illeti, e, itt óriásiak a különbségek a megvalósítást, illetően a tagországok között. Még ilyen ö, sok évvel tette után is a Renew Europe további harmonizációt szeretne, és nagyon fontos közös standardokban megállapodni. A megfelelő eljárásoknak kell a szabályt képezniük, a menedékügyi eljárásra vonatkozó szabályt már egyszer módosítottuk, és egy új határeljárást szeretne a tanács és a bizottság kidolgozni a következő hetekben és hónapban egészen addig a jelenlegi irányelv marad hatályban. és tevőként én félig telének látom a, a poharat. Mint említettem, a megvalósítás még akadozik, tehát itt sok mindent lehet javítani a jelenlegi juki keretben, ami az operatív kapacitások növelését, illetve a know-how megosztását, illetve az alapjogi standardok kialakítását illetően is várom a közös munkát önökkel. És köszönöm szépen Erik Makar munkáját. Köszönöm szépen, Gue következik, Régo asszony, öné a szó. Jó napot, hogy vannak? Nos, hát először is szeretném megköszönni Erik munkáját. A javaslatot támogatjuk a GUE részéről, és vannak olyan pontok, amelyek szerintünk nagyon fontosak, kulcsfontosságúak, egyetértünk velük. Egyrészt az, hogy emlékeznünk kell arra, hogy a legtöbb tagállam nem használja azt a lehetőséget, hogy Görögország, erre egy nagyon jó példa, hogy a határátkelőket ellenőrizze. A törökországi helyzetek kapcsolatban is láthattuk azt, hogy milyen jogsértésekhez vezetett mindez. Másrészt pedig nagyon sok esetben a megfelelő irányelvet nem tartják be a tagállamok. Az átláthatóság nagyon fontos az eljárás alkalmazásának során, és garantálni kell azt, hogy azonosítani tudjuk a kiszolgáltatott személyeket. Ahogyan Erik is elmondta, tudjuk, hogy a fogvatartást alkalmazzák szisztematikusan, éppen ezért ezt a kérdést át kellene, felül kellene vizsgálni az Európai Bizottságnak, és tudjuk azt is, hogy milyen jogot kell alkalmazni ezen a területen. Világos helyzetet kell biztosítani a nemzetközi védelemre, jogosultak esetében az emberi jogok betartása mellett. Köszönöm szépen, ennyi volt. Akkor most Térjünk vissza a raportőrhöz. A zöldek részéről meg is adom önnek a szót, hogyha szeretné lezárni a módosítások beterjesztésének határideje november 16 dél. Ezzel meg is adnám a szót Márkárt képviselőnek. Kommentare wurde schon gesagt, wir hatten heute schon das Köszönöm szépen a megjegyzéseket. A munkát folytatjuk a jelentés kapcsán, és azt gondolom, hogy ebben a konstruktív hangulatban eredményre jutunk majd. Ez kiderült a viták során is. Ami a megosítási jelentést illeti. A saját munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a paktumhoz, konstruktív eh, javaslatokat szeretnénk kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy eh, hogyan nézzenek ki a menedékjogi eljárások a jövőben. Eh, várom én is a vitákat, és nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült együtt dolgozni. Az árnyék jelentéstevőkkel így sikerült időt megtakarítanunk. Találkozunk. Sajnos nincs bekapcsolva a felszólaló mikrofonja. Nos, a módosítások beterjesztésének határideje, ahogyan elmondtam, már november 16 dél. Rendben. Akkor ezzel a következő napi rendi pont következik. 25 percünk van erre. Ez a hatos napi rendi pont. A tagállamokban a jogállamiság problémáinak felmerülése esetén az európai finanszírozások megvonására vonatkozó napirendi pont következik. Ez a jelenlegi FMF-ben mutatkozik majd meg a trialógusok után. Úgy tűnik, hogy sikerült megállapodásra jutni, ennek önmagában örülhetünk. Természetesen tudatában kell lennünk annak, hogy az egész tárgyalási folyamat rendkívüli módon hosszú volt és nehézkes. Ugyanakkor szerintem mindenki tudja azt, hogy a Libe szakbizottság az valójában a büdzsé és a kont szakbizottságokkal együtt kellett ebben a kérdésben döntsön. Megadnám a jelentés, jelentéstevőnek a szót, Thierry-nek 5 percre, és aztán megnyitnám a hozzászólások lehetőségét. Nagyon kevés a hozzászólási lehetőség, és már megvannak azok, akik feliratkoztak. Köszönöm. Teri Renke következik egy 5 percben. Hello everyone, I will... Jó napot kívánok, megpróbálok a lehető legrövidebben hozzászólni, de alapvetően már az Európai Parlamentben az elmúlt időszakban véglegesítettük a kérdéseket, most viszont szeretném egy kicsit részletesebben ismertetni mindezt, mert nagyon új vitáról van szó, és sok az új parlamenti képviselő is. A LIBE szakbizottság, ahogyan elmondtuk, csak társ szerepben vesz részt a jogalkotásban, egy kulcsfontosságú témáról van szó, és Jelenleg sikerült megegyezésre jutni a számunkra legfontosabb kérdésekben. Az értékelést majd a végén mondom el, de most eh, néhány pontot eh, szeretnék eh, felsorolni. Azt kell, hogy mondjam, hogy jelentéstevőként mindig is arra próbáltam odafigyelni, hogy a parlamenti szempontokat tekintsük irányadónak. Fontos volt számunkra az erős kondicionalitás, a jogállamiság szempontjából. Ez az egyik legfontosabb kérdés volt számunkra európai parlamentként az egész stratégia tárgyalások során. Elmondanám azt, hogy mik számomra a legfontosabb kérdések. Sokat beszéltünk a hatáskörről, Erről most már sikerült megegyezésre jutni előzetesen a jogállamisággal kapcsolatban, és más értékekkel együtt kezelve ezt a kérdéskört. Az alapjogok tiszteletben tartása rendkívül fontos téma szerintem, és a Libeszakbizottság szempontjai alapján is. A parlament számára ez egy első lépés abba az irányba, hogy az alapjogok, illetve a jogállamiság implikációit tiszteletbe tudjuk tartani. Lehet, hogy nem annyira tudok jól fogalmazni, mint ahogyan a parlament szerette volna ezt elérni, de azért szerintem ez egy nagy győzelem a részünkről. Itt egy előfeltételrendszerről van szó, amely a megelőzést helyezi központba, abban az esetben, amelyben tagállamokban jogállamisági jogsértéseket tapasztalunk, illetve arra vonatkozó súlyos kockázatokat, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei sérülnének. Tehát nagyon fontos volt ez a megfogalmazás, ez a fajta definíció, azért is, mert ennek értelmében kezdheti meg az Európai Bizottság a, az eljárásokat. Ezen kívül szerettünk volna egy olyan referencia területet megjelölni, mint például az igazságszolgáltatás, amely egy alap szempontként mutatkozhat meg a jogállamisági kritériumok megítélésének szempontjából. Itt a parlamenti állásponthoz képest nem mindent vettek be a végső szövegbe, de azért a legfontosabb javaslatainkat igen, tehát ez egy nyitott végű lista lesz, és különböző szempontokat lehet majd figyelembe venni. A belső ö, szakértők bevonása a bizottságon belül szintén egy fontos szempont volt számunkra. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy az Európai Bizottság részéről nagyon erős ellenállásba ütköztünk, úgyhogy végül is emellett nem kardoskodtunk, de azért azt sikerült elérnünk, hogy a Velencei Bizottságra vonatkozó erőteljes indikációk szerepeljenek a szövegben, hiszen ez egy az alapjogokkal foglalkozó független szervezet, amelyet világszerte elismernek. Ezen kívül egyébként még az alapjogi ügynökségre is utalás történik, ez megint csak nem pontosan úgy van megfogalmazva, hogyan a parlament szerette volna, de azért mégiscsak egy jó ö, alapot jelent ahhoz, hogy az Európai Bizottság megfelelőképpen tudja majd értékelni a helyzeteket. Aztán nagyon kontroverz volt a tanácson belül az a javaslat, hogy egy megfordított minőségi többségi döntést alkalmazzanak, végül is ezzel kapcsolatban mindent megpróbáltunk megtenni. A tanács minden más lehetőséget leblokkolt a minősített többségi döntéshez képest. Mi azt mondtuk, hogy egy hónappal azután kell ezt a szavazást megejteni, hogy a bizottság megindította a, az eljárást. Ezt maximum három hónapig lehet elhúzni és azután tényleges döntésre kell jutni. Az Európai Parlament a végső kedvezményezettekkel kapcsolatban azt kérte, hogy a végső kedvezményezettek megkapják a kifizetéseket akkor is, hogyha életbe lép ez a, az intézkedés. Ami pedig a felülvizsgálatot illeti, 2021-ben kezdődne meg ennek az alkalmazása, aztán három év múlva lenne egy jelentési mechanizmus, vagyis ez azért is jó, mert még ez az Európai Parlament meg tudja vizsgálni azt, hogy van-e valami, amin változtatni kell, vagy esetleg, hogyha problémák mutatkoznak, akkor a bizottsággal ezt meg tudjuk még vitatni. Felül lehet vizsgálni tehát a rendszert. Ezek a legfontosabb gondolatok, néhány politikai gondolatot szeretnék még elmondani. A legfontosabb számunkra a jól működő, erőteljes jogállami sági kondicionalitás. Nem minden úgy alkalm, nem minden úgy kerül majd alkalmazásra, hogy azt az Európai Parlament szerette volna, de azért eh, le van erre lehetőség. Tehát ez egy fontos eszköz lesz az Európai Bizottság eszköztárában, főként akkor, amikor a fellampolgárok vagy a civil szervezetek a minősített többségi döntést akarják mm, életbe léptetni a tanácson belül. Számunkra még itt az Európai Parlamenten belül is fontos szeret marad az, hogy harcolunk a jogállamiságért, szeretnénk lehetőségeket és forrásokat adni az emberek, az állampolgárok kezébe, hogy ilyen fontos harcba bele tudjanak kezdeni. És a tanács, illetve a bizottság kezébe is eszközöket e, kell adni. Természetesen ez egy jó lépés, de nem ö, nincs még itt vége a küzdelmünknek szeretném még egyszer megköszönni az árnyékjelentéstevőknek, Angelának és Malisnak a LIBE szakbizottság titkárságáról, és minden más munkatársunknak a segítségét. Ez egy nagyon kemény munka volt az elmúlt hetek során, nagyon nagy kaland is volt számunkra. Én remélem, hogy sikerült elfogadtatnunk azt, amit szerettünk volna, és 2021-től kezdve alkalmazni tudjuk ezt a rendszert, és lehet, hogy ezt alkalmazni is fogják valamikor. Henry, thank you. Thank you for the Köszönjük szépen a prezentációt. Nagyon gyors volt, köszönjük, és jöhetnek a hozzászólások. A néppárt részéről Emir Rade következik. Itt van? Emir Rade? Kit? Yes. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря на госпожа Райнке за представяне. Шайно, semmilyen nyelven nem tolmácsolják a felszólalást. Most kezdődik a felszólalás. A feladat nem könnyű, egyáltalán nem könnyű, mondja Emil Radev. Egyetértünk azzal, hogy meg kell védeni az alapjogokat és a jogállamiságot az Európai Unión belül az állampolgárok érdekében, mert itt valójában az európai adófizetők pénzéről beszélünk, és gyakorlatilag minden uniós tagállam, aki uniós forrásokat kap, az uniós értékrendet tiszteletben kell tartsa. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy megtaláljuk, hogy hol vannak jogsértések. Független, objektív kritériumokra van szükség, és értékelésre nagyon fontos az, hogy minden forrásból tájékozódjanak azok, akik döntést hoznak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ezen kívül fontos lenne még az arányosság, és csak akkor kellene alkalmazni ezeket az intézkedéseket, hogyha más módon nem lehet elérni a célokat. Az Európai Néppárt számára igen fontos mindez. Szeretnénk megvédeni a végső kedvezményezettek érdekeit is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Radev úr, az SND részéről Dobrev Klára következik. Nope. No connection? Yes. Nem jött létre a kapcsolat? De, úgy látszik mégis trying to bottom camera on the whole thing nope no please open the camera and the microphone apparently there's no connection so please do it did you no then let's move on and we'll nem sikerült uh, kapcsolódni, nem sokára visszatérünk. Uh, Klárához. Michael következik. Michael Schmecker, tessék. Michael Schmecker, Renew. A Renew-tól. Coming. Hopefully soon. <laughs> yep, Michael, there you go. Igen, igen, itt van. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnknek, Teri Rántkének a e, tárgyalásért e, a feltételrendszerrel kapcsolatban. abszolút megérdemli a támogatásunkat, mind a parlamentben, mind a tanácsban is ez az egyezmény. E, nyilván nem kaptunk meg mindent, amit akartunk, ez érthető. Minden esetre a német elnökség által benyújtott eredeti szövegnél eh, kilométerekkel jobb, eh, nagyságrendekkel jobb ez az anyag a korrupció elleni harc, a jogállamiság rendszer szintű fenyegetése, stb. Eh, szerepel benne. Ez kulcsfontosságú jelen pillanatban. Nagy nyomás lesz a bizottságon, hogy aktiválják ezt a mechanizmust. Számomra úgy tűnt, hogy a jogállamiság és a pénz, tehát a támogatás összefüggése, ez teljesen egyértelmű, és amennyiben ez életbe lép, ez a rendszer, akkor nyilván beindul ez. Köszönöm szépen, Klára. Sikerült? Nem, még mindig nem sikerült. Jó, akkor folytatjuk. EKR, Visnyevszka asszony. Igen, igen, itt van. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, kedves kollégák! Teljes mértékben támogatunk minden olyan lépést, amely az európai költségvetést megóvja, de ennek konformnak kell lennie a jogszabályokkal, meg kell felelni a jogszabályoknak, de nem lehet elfogadni azt, hogy a szerződést ne tartsák tiszteletben. Az Európai Bizottság az Európai Unió költségvetésének védelmét készítette elő, hogy megvédje tehát a költségvetési pénzeket az, a korrupciótól, vagy a pénzek sikkasztásától. Ami azonban a jogállamiságot illeti, ez marginalizálja a tagállamokat, a tagállamok szerepét az értékelés során, tehát amikor értékelik azt, hogy kárt szenvedett-e a jogállamiság. A Teljes mértékben támogatunk egy részt, azonban bizonyos tagállamok diszkriminációját nem engedhetjük meg. Ezt nem tudjuk támogatni, hiszen a mechanizmus preventív, preventív módon működne, ahhoz tehát, hogy aktivizálni tudják ezt a mechanizmust, nem csak azt kell, hogy a költségvetés veszélybe kerüljön, vagy ennek a gyanúja felmerüljön, hogy ez veszélybe kerüljön, hanem ennek a gyanúja is elég már. Vagy a kockázat, ezzel kapcsolatos kockázat is elég már. Ezt ki fogja értékelni, ki fogja megállapítani. Azt is el szeretném mondani, hogy ezen alapon a szerződések alapján kell értékelni tehát a e, történéseket, és nem csak a tagállamoknak, hanem az európai intézményeknek is e, feladata ez. a másodlagos jog nem lehet e, fontosabb, mint maga a szerződés. Ebben az összefüggésben az egyes valamilyen módon, mint szerződésen kívüli intézkedést eh, javasolnak. Egyes eh, nyugat-európai országok nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyarmatosítással kapcsolatban, és most úgy tűnik, hogy nekünk meg kell nyitnunk a piacot, a kelet-európai országoknak meg kell nyitni a piacot, új adókat bevezetni, mindenkit beengedni, ki, sőt, kiengedni a jól képzelt munkaerőt, és közben a Nyugat, Nyugat-Európa blokkolja a költségvetéshez való hozzáférésünket. Ezt nem fogadhatjuk el, ez diszkrimináció. Mindenki tudja, egész egészen pontosan, hogy ez a mechanizmus mely ország ellen jött létre, e, hiszen évek óta nyomás alá helyezik ezeket az országokat az Európai Parlament e, részéről. Úgyhogy mi meg fogjuk ezt vétózni. Köszönöm szépen akkor Dobrev Klárával próbálunk kapcsolatot teremteni, de még nem sikerült. Akkor Gue, Kostas Arvanitis e, a Gue részéről. Tessék. Igen, itt vagyunk, itt vagyok. Köszönöm szépen. Ez a javaslat azt gondolom, hogy egyértelműen eh, helytelen, egyértelműen rossz, nem arról van, illetve az, az előző hozzászólás félreértette a helyzetet, egyetlen tagállamot sem akarunk megsérteni. A jelentéstevőnek gratulálok. A jogállamiság védelme, az alapjogok védelme, a demokrácia védelme rendkívül fontos, és ez a feladatunk. Ezért támogattuk mindig is ezt, és rendkívül jelentősnek tartjuk. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy fontos lépés, nagyon örülünk, hogy sikerült megállapodni. Természetesen itt egy kompromisszumról van szó, más célokat is jó lett volna még további célokat elérni, de hát ennyit sikerült. A jogállamiság most összekapcsolódik a költségvetéssel, és aztán majd akkor lesz ez igazán szép, hogyha látjuk, hogy ez a mechanizmus tényleg működik is, és hoz valamit, el lehet érni vele valamit. Várjuk tehát, hogy a valóságban milyen eredményre jutunk ezzel a mechanizmussal. Természetesen meglátjuk azt is még, hogy a jogállamiság feltételei mennyiben adottak. Azt gondolom, hogy a szakértők támogatni fogják az Európai Bizottságot a munkájukkal, és egy biztonsági szelepet kínálnak majd. Nagyon fontosnak tartom ezt az egyezményt, és bizonyos további rendelkezések is elfogadásra kerülnek, amelyek kifejezetten hasznosak. Persze még ennél többet is elérhettünk volna, de hát végül is lényeg az, hogy ennyi sikerült, és fontos, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk az Európai Bizottságra, hogy hogy résen legyenek. Ez egy nagyon fontos. Sajnos Dobrev Klárával nem tudtuk felvenni a kapcsolatot, és sajnos azt hallottuk, hogy nem fog tudni hozzászólni. Sajnálom, úgyhogy most le kell zárnom, és a jelentéstevőnek, Teri Rendkének fogom megadni a szót. Nagyon sajnálom, hogy a Szociáldemokrata frakció árnyék jelentéstevőjét nem tudtuk meghallgatni. De hát ezek azok a nehézségek, amelyek amikkel küzdünk nap mint nap a digitális világban. Terry Reintke következik, aki összefoglalja a vitát, és én pedig utána elmondom a módosítások benyújtásának határidejét és az ütemtervet. Tessék, Teri, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a hozzászólást az árnyék jelentéstevőktől. Nincs túl sok hozzáfűzni valom, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy alapértékeket osztunk az Európai Unióban jogállamiság, alapjogok és demokrácia. Ez a szerződésben is szerepel, úgyhogy senki számára nem lehet meglepő, hogy megpróbáljuk megvédeni ezeket az értékeket, és ez nem csak a polgárok érdeke, és ők is nagy mértékben támogatják ezt, hanem a kormányok is. Hadd mondjam el még egyszer, hogy ezt első lépésnek tartom, első lépésnek látom, és azt gondolom, hogy együtt majd a nagy többség a Libe szakbizottságban a jogállamiság és az alapjogok védelméért síkra száll. Ez egy első lépés, ahogy mondtam, de további energiánkra van szükség ahhoz, hogy folytassuk a munkát, és remélem, hogy ezt sikerül majd valóban elfogadtatni, és működőképesé tenni, és működőképes lesz ez majd a valóságban, és köszönöm szépen. Végül is sikerült zöggenőmentesen, és, és az ütemtervet, az időtervet betartva, ezt a témát lezárni. November 16-án 12-ig lehet benyújtani módosító javaslatokat ezen tervezettel kapcsolatban. Remélem mindenki ezt le tudta jegyezni, és akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra, ami nem más, mint az emberjogi védelmi és külső migrációs politika. Itt most a szintén a jelentés tervezetet fogjuk megvitatni, és megbeszéljük a megbeszéljük a módosítások benyújtásának határidejét, és megtárgyaljuk ezt a tervezetet Szíre Regója. Köszönöm szépen, és először is szeretném megköszönni a munkatársaknak a frakción belül, de a szakbizottság titkárságának is szeretném megköszönni, és a parlamenti munkátársaknak a jelentés előkészítését. Nos, nagyon fontos témákat szerettünk volna beépíteni ebbe a munkába, és lesznek természetesen módosításaink is. Vannak már olyanok, amelyeket formálisan is beépítettünk, ezek között szerepel az, hogy meg kell őrizni az Európai Uniós alapvető jogot a harmadik ország tehát a harmadik országokkal szemben is a mobilitásra vonatkozó jogszabályok épp úgy, mint a nemzetközi oltalomra, illetve a menekült státuszra vonatkozóan. 2014 óta 18 ezeren haltak meg a földközi tengerben, és hát azt kell mondjam, hogy a nem biztonságos országokból érkező hajók esetében az élethez való jogot, illetve a nemzetközi jog betartását kell alapvetően szem előtt, kell, szem előtt tartanunk. Az Európai Unió külpolitikájában is az emberi jogok figyelembevétele kell legyen a legfontosabb feltétel kritikusan szemléljük azokat a megállapodásokat, amelyeket harmadik országokkal eh, kötünk annak érdekében, hogy eh, megakadályozzuk a harmadik országokból érkező, nem biztonságos területekről érkezők eh, beutazását. Úgyhogy teljes átláthatóságot szeretnénk ezen a területen az implementációval kapcsolatban is. A LIBE titkárságának részéről is megkaptuk az ehhez szükséges dokumentumokat, és az Európai Unió esetében egyértelmű az, hogy a bizottságnak ebben, illetve az Európai Parlamentnek ebben nincsen szerepe, viszont az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálni az emberi jogok helyzetét is ebből a szempontból. A migrációs hullámok illetve a 218-as cikk összeegyeztetése a legfontosabb cél számunkra. Az európai számvevőszék, illetve a nemzetközi büntetőbíróság előtt lévő ügyek esetében a, főként a líbiai finanszírozás az, amely problémát okoz ezért is vannak ezek a bírósági ügyek folyamatban. Természetesen az Európai Unióba biztonságos és legális beutazási lehetőséget kell biztosítani. Várjuk a kollégák javaslatait, hogy ezt a szöveget még gazdagabbá tegyük, és természetesen várjuk azt, hogy a többi kollégával együttműködésben egy jó szöveg szeressen meg. Köszönöm szépen. Lukás Furlász következik. Ready to go? Lukász? Lukász Forlász itt van-e? Kapcsolódott-e? Igen, kérem nyomja meg a speak gombot. Örülök, hogy mindenkit jó egészségben látok. Görögül fogok beszélni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon örülünk az együttműködésnek, nagyjából és egészében támogatjuk a szöveget, lenne még néhány javaslatunk, az európai, ennek a politikának az Európai Uniós végrehajtásáról van szó. Az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapjogok tiszteletben tartása és a gyermekek védelme kell, hogy kiinduló pont legyen a harmadik országokkal való egyezmények mind a két orsz, fél érdekeit kell, hogy szolgálják. Tranzitországokat is figyelembe kell venni az egyezmények megkötésekor. És hogyha ezek az országok az együttműködést szeretnék, akkor ellenszolgáltatást is kell természetesen nyújtani. A a menedékkérők és a migránsok áramlatát jobban el kell osztani, és természetesen a bevándorlók vagy menedéket keresők tengerbe való kimentésé is fontos téma. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Látnak, hallanak? Jó estét kívánok! És jó estét kívánok, és köszönöm szépen az elvégzett munkát. Ez egy nagyon jó a jelentés, ezzel kapcsolatban megkezdhetjük a munkát. Itt alapvető kérdésekről beszélünk, amikor a az Európai Unió migrációs politikájának külső dimenzióit vizsgáljuk meg, átlátható eljárásra van szükség, és arra, hogy az Európai Parlament is ellenőrzési jogot kapjon ebben a kérdéskörben, úgy, ahogyan egyébként az eh, jelenleg nem szerepel a szerződésekben. Informálisan az Európai Bizottság, illetve a tagállamok részéről nem tartják tiszteletben a parlament előjogait, és nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a harmadik országokkal való együttműködés ilyen érzékeny témákban, mint a migráció, alapvetően megfelelő értékelésen kell, hogy alapuljon, és a kritériumrendszer lényegét az alapjogok, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása kell, hogy alkossa. Nem csak a megérkezők száma kell, hogy prioritást képezzen, hanem bele kell számolnunk a az 1951-es ENSZ megállapotásban foglaltakat, illetve az emberi jogok szempontjait is a szempontrendszerünkben. Úgyhogy az általunk javasolt módosítások mindenképpen ebben az irányba fognak mutatni, és remélem, hogy sokat tudunk majd profitálni az együttműködésből. Köszönöm szépen, Pietro. Now we move to... Köszönöm szépen, akkor a Renew következik, Christoph Patton, Otjen, Christoph Otjen. Igen. Itt vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, a véleményt. Egyetértek a fő javaslattal, mivel egyre fontosabb a migráció külső dimenziója, az új csomagban, ezért itt az ideje, hogy az emberi e, jogok kérdését elemezzük az Európai Uniós migrációs politikában, de javaslatot is kell tennünk a jelenlegi helyzet javítására. Az emberi jogok védelme a migrációs politikában, ez összefügg az emberi jogi akival, e, akival amely az emberi jogi kartában tartalmaz, e, tartalmazódik. Itt a harmadik országokkal való együttműködés, eh, Törökország, Líbia, eh, Kazasztán, stb. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a, eh, a compliance-t, ezért nagyon fontos a meglévő egyezmények betartása is, a parlament számára az ellenőrzés biztosítása. Ugyanígy kell gondolkodni a harmadik országokkal való visszatérítés és visszafordítási egyezmények megkötésekor. A meglévő e, jogi, e, legális lehetőségek e, kiépítése is elengedhetetlen, hogy ne kezdjenek, ne lépjenek az illegális veszélyes utakra a migránsok, de ez persze az elsődleges szempont, vagy elsődleges első lépés lenne az embercsempészek munkájának lehetetlenné tétele. a szegénység elleni harc, a gazdasági lehetőségek létrehozása, a demokratikus folyamatok támogatása fontos szerepet játszik az kiváltó okok elleni harcban. Rings, Mucilbi, Damian Karen. Damian Karen, itt van, parancsoljon. Ha lelem engem, elnök úr, hallgatjuk önt, igen. Köszönöm, jó estét kívánok. Köszönöm, köszönöm szépen Szire Rego jelentéstevő munkáját, aki nagyon fontos pontokat jelölt meg a jelentésében, a, az Európán kívüli bevándorlási politika kapcsán is. A parlamentünknek biztosítania kell azt, hogy az európai politikákat az emberjogok, emberjogok tiszteletben tartása mellett kell megvalósítani. 15 nappal ezelőtt történt egy nyomozás, illegális gyakorlatokat alkalmaznak a görög külső határokon, illetve a visszatérítéseknél és Törökország felé, és a hajók görög felsővizeken találnak 50 bevándorlót, mindenki jogot kérőt bántak embertelen módon, és ez a máltai kormánynak köszönhető, tehát őket terheli a felelősség. Az ő feladatuk lett volna a menekült kérvényeket elbírálni. akik vizeken tartózkodnak, őket nem lehet veszélyes kikötőkbe terelni, például Líbiába, ahol embercsempészek áldozatává válhatnak. Fontos, hogy a fejlesztési segítségnyújtás és az együttműködés menedékjogi folyamatokban között kapocs legyen pontos a határokon történő ellenőrzéseket eh, megerősíteni, ami a legális bevándorlási utakat illeti, fontos eh, ambiciózusabb partnerségeket eh, kialakítani, és Mindehez még további pontokra van szükség, ami az emberi jogokat illeti, az ezzel kapcsolatos emberi jogi kartát. Fontos, hogy az Európai Unió külpolitikáiban is érvényesüljön mindez. Köszönöm szépen az eddigi munkát, és várom az együttműködést jelentés tevőnkkel. Jorge Buszede. Gracias. Igen, köszönöm, köszönöm szépen azt hiszem, hogy szerintem felháborító és undorító az, hogy az európaiak egyfajta invázióként erre az invázióra gondolnak, miközben mi állandóan csak az alapjogokról beszélünk. Spanyolországban és konkrétan a Kanári-szigeteken például, ami egyébként az elnök úrnak is a hazája, 28.100 személy lépett be, ez azt jelenti, hogy 690%-kal több ez, mint a tavalyi évben. Még erre további 20 személy azokat kell hozzászámolnunk, amelyek Spanyolországban máshonnan érkeztek. És itt szervezett esetekről van szó, gazdasági, illegális bevándorlókról, és gyakorlatilag egyetlen egy igazi politikai vagy másfajta menekültről sincsen szó nagyon fontos lenne az, hogy a külső határokat megvédjük az Európai Unióban, és a legalitást biztosítani tudjuk, így lehet megvédeni az európai területet és az európai gazdaságot is. Ezek felett pedig a terroristákról is beszélnünk kell, hiszen Nicában egy olyan illegális személy gyű, vége, tehát hogy ő, ő volt az, aki a gyilkosságokat elkövette, aki Olaszországból érkezett. Nagyon hasonló volt a helyzet a francia orvos, illetve egy francia tanár meggyilkolásának esetében is egy illegális bevándorlóról van szó, és Bécsben is gyakorlatilag egy olyan személyről beszélünk, aki az iszlám államhoz kapcsolódik. Nagyon fontos lenne ezért olyan harmadik országokkal megkötött szerződésekhez visszatérni, amelyek képesek biztosítani azt, hogy vissza tudjuk küldeni hatékonyan ezeket az embereket, hiszen itt egy maffiáról van szó, nem fogadhatjuk el az Európai Unió részéről Algéria vagy Törökország zsarolását, hiszen láttuk azt, hogy Törökország például Franciaországgal szemben hogyan lépett fel, bolykottot hirdetett a francia elnök ellen, és ugyanakkor iszlám indítatású terrorista cselekményekre került sor Franciaország területén. Nagyon fontos enne az, hogy a szabályokat betartassuk, és a harmadik országokkal kötött megállapodások esetében is ezt betartassuk. Nem szabad, hogy csak egyperces megemlékezésekkel politizáljunk, hanem természetesen a parlament plenáris ülésén is ezt a témát meg kell vitatni, úgy, ahogyan azt az emberek szeretnék a biztonság garantálásának érdekében a városainkban. Elnök, a Libe szakbizottság a terrorista cselekményekkel kapcsolatban mi mindig mindent megtettünk, és ahogyan már elmondtam, a jövő héten lesz is egy vita. De most térjünk vissza a napi rendi ponthoz. Miután meghallgattuk a különböző árnyékjelentéstevőket, és Arrego asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a hozzászólásokat gyakorlatilag mindenkinek a részéről, mert a kollégákkal való együttműködés biztosan nagyon gyümölcsöző lesz, és nagyon konstruktív. Természetesen a szélső jobboldali felszólalásnak azt szeretném válaszolni, hogy jó lenne, hogyha a számokat pontosabban látnánk, a migráció nincsen növekedőben Európában, és lehet, hogy vannak olyan pontjai az európai határoknak, ahol növekedett a bevándorlás, máshol viszont csökkent. Tehát itt hazugságokról, dezinformációról van szó, illetve gyűlöletkeltésről. Ez nem fog segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot. A módosítások beterjesztésének határideje november 16 dél. Holnap folytatjuk a munkát, 13 óra 45 perckor. Mindenkit szeretettel várunk. Akkor folytatjuk majd a 9-es napi rendi ponttal, amely az adatbiztonságra vonatkozik, vízainformációs rendszer, illetve egy vízuminformációs rendszer, parlamentközi megállapodás, mindenkit várunk természetesen. Ez lesz az első éves ö, nemzeti parlamenti, illetve jogállamisági nap és értékelés a parlament részéről. Többször volt már ilyen esemény a parlamentben, a parlament közi tárgyalások, illetve párbeszéd keretein belül. Úgyhogy holnap ezt a hagyományt fogjuk folytatni a jogállamiság megtárgyalásával kapcsolatban, akkor fogjuk megkezdeni a munkát. A német elnökséggel is fogunk beszélni és természetesen mindenki, aki hozzá szeretne szólni, megteheti ezt. Az a fajta öm, párbeszéd, amelyet megszoktunk, holnap is ezt a, ezt a ö, hagyományt fogjuk folytatni, mindig megkapja majd a szót egy parlamenti képviselő, egy nemzeti parlamenti képviselő, és aztán egy európai parlamenti képviselő. Mindenkinek szép estét kívánok, holnap találkozunk.